szem elől. Jó. Köszönöm. Szeretném megköszönni mindenkinek a kérdéseket, a biztos jelöltnek pedig a válaszokat. Hosszú, fárasztó délelőtt áll mögöttünk, ugyanakkor nagyon érdekes is volt ez a mai ülés. Mielőtt megadnám a szót a biztos jelöltnek, hogy záró beszédét megtartsa, Michel Brünnek adnám meg a szót, aki a Régiók Bizottságának elnöke, három perces nyilatkozatot tesz. Ez a bizottságunk egyik hagyománya. Le Brün úr. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, és köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy ma délelőtt lehetőséget nyújtanak számunkra arra, hogy elmondjuk véleményünket. Tisztelt kinevezett biztos asszony, a régiók bizottságák számára rendkívül fontos a kohéziós politika. Ön is minden bizonyal tudja, hogy azok a helyi önkormányzatok, amelyeket mi képviselünk, igazából 70%-át a struktúrális alapoknak ők használják fel. És ráadásul egyre inkább az európai hatóságok és az általunk képviselt helyi és regionális önkormányzatok között állunk. Éppen ezért néhány fontos gondolatra szeretnék most kitérni. Az egyik, a hatos jelentés a gazdasági és, és területi kohézióval kapcsolatban egy új stratégiát vet fel. A régiók bizottsága egy fehér könyvet szeretne ezzel a kohézióval kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a 2020 idő, utáni időszakra nézve stratégiai váltásra kerüljen sor. Aztán a 2020-as stratégiával kapcsolatban úgy tűnik, hogy lesz egy olyan fehér könyv, amely az integrált városi stratégiát fogja tartalmazni. Annak érdekében, hogy az összes európai politikában az városi dimenziót figyelembe tudjuk venni horizontális értelemben. 350 milliárd a strukturális alapok összege, ennek nagy részét az ön mandátuma alap, ideje alatt fogják felhasználni. Hán biztos együtt, vagy ennek folytatásaként mit fog ön javasolni annak érdekében, hogy az alapok jobb felhasználását biztosítsa a regionális és helyi önkormányzatok részéről, hogyan lehet ezt a problémát orvosolni. Én azt hiszem, hogy ezt az Európai Parlamenttel való közös ülésünk során tudjuk majd a jövő héten megvitatni azt kértük, hogy a regionális és helyi önkormányzatok a strukturális alapoknak a társfinanszírozásán belül fel tudják használni azt a fajta rugalmasságot, amely a stabilitási paktumban szerepel. Ez főként a, az olyan régiókban jelent segítséget, amelyek leginkább lemaradtak. Ezen felül pedig készen állunk arra, hogy önnel, önökkel, a bizottsággal és az Európai Parlamenttel együtt egy kommunikációs stratégiát dolgozzunk ki decentralizált módon, hogy az európai politikákat jobban el tudjuk magyarázni az állampolgároknak, a közvéleménynek. És csak információképpen mondom, a nyílt napok, amelyeket a Regi Szakbizottsággal együtt szervezünk meg, egy különleges alkalmat jelentenek ebből a szempontból. Ami a szomszédságpolitikát illeti, én úgy gondolom, hogy fontos keleten és a földközi tenger déli medencéjével folytatott kapcsolat a decentralizáció szempontjából is, és az ottani regionális és helyi önkormányzatokkal való közös munka előmozdítása. Nagyon örülök annak, hölgyem, hogy ön az Európai Bizottságban a régiók és a városok nagykövet asszonyává kíván előlépni, és egy olyan kohéziós politikát kíván megvalósítani, amely Európát előmozdítja. Remélem, hogy önt meg fogják erősíteni, de ön bízhat a régiók bizottságában, amennyiben önt megválasztják, ugyanis mi is a többszintű kormányzás mellett vagyunk. Köszönöm. Thank you, Mr. Lebrun. El... a Lebrőn úr. Most pedig Karinek Krecu biztos jelöltnek adom meg a szót, hogy maximum 5 percben tegyen egy záró nyilatkozatot. Köszönöm. Még 5 percre sem lesz szükségem, mert tudom, hogy korábban hosszabban beszéltem, mint megadták volna nekem. Kohéziós politikáról akartam beszélni eredetileg a záró beszédemben, de aztán végül is úgy döntöttem, hogy inkább erre a beszélgetésre reflektálnék az utolsó perceimben. Nagyon érzelemdús volt számomra ez a találkozó. Megfigyelőként jöttem először az Európai Parlamentbe, és úgy emlékszem rá, mintha tegnap lett volna, amikor először megjelentem ebben a házban. Emlékszem arra a napra, és emlékszem arra a napra is, amikor már teljes jogú képviselő lettem. Sokkal nehezebb lett volna számomra megjelenni önök előtt, anélkül, a tapasztalat nélkül, amit képviselőként felhalmoztam itt az elmúlt nyolc év során. Önök közül jó néhányan ismernek engem, én ugyanaz az ember vagyok, ugyanolyan kapcsolatot akarok önökkel ápolni, mint korábban, és ami pedig ezt a konkrét bizottságot illeti tudatában vagyok annak a szaktudásnak, ami itt megjelenik ebben a bizottságban. Közösen kell döntéseket hoznunk, legfontosabb területe ez a tevékenységi körömnek, és nagyon fontos, hogy együttműködjünk a polgárok érdekében és egész Európa érdekében. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy amennyiben biztosi kinevezésemet megerősítik, akkor ugyanazokért az értékekért fogok küzdeni, amelyeket képviseltem itt az Európai Parlamentben is, az egyenlő elbírálás elve mellett állok ki, a méltóság mellett. Köszönöm, hogy itt lehettem, mindig örömmel jövök önök elé, amennyiben, amennyiben önök így kívánják, természetesen az önök kezében van a sorsom. Thank you. Köszönöm szépen. Krecu asszony, köszönöm képviselőtársaim részvételét, mielőtt zárom az ülést, szeretném tájékoztatni őket arról, hogy az értékelő ülés a koordinátok részvételével zárt ülésformában ma lesz, délután egy órától kettő óráig. A PHS P4B001-es teremben. Zárom az ülést.